to all of you. Jó reggelt kívánok valamennyiüknek, üdvözlöm Önöket a mai ülésünkön. It's past nine. I believe we should begin. 9 óra 6 perc van, úgyhogy kezdjük a munkát. Tudom, hogy pár kollégának még nagyon korán van. Első napi rendi pont, a napi rend elfogadása. Check. Ha nincs kifogások ezzel kapcsolatban, akkor elfogadtuk a napi rendet. A második napi rendi pont elmúlt ülésünk február 5-én volt, ennek a jegyzőkönyvet kéne elfogadni. Ha mennyiben nincsen hozzászólásuk ehhez a témához, akkor ezt is elfogadottnak tekintjük. Tehát az ülés végéig jelezhetik a kifogásaikat. Harmadik pont. Két dologról szeretnék bejelentést tenni. Mindenkit szeretnék emlékeztetni. A, az a ajtót, a közvetlenül a bejáratnál lévő ajtót bezárjuk. Kérem, hogy az oldalajtókat használják, ezzel megtiszteljük a vendégeinket. Egyébként pedig kinyitjuk és bezárjuk a főbejárati ajtót. A második pont, és eh, a koordinátoroknak szeretnék egy e-mailt majd küldeni, mert nincsenek mindig, mint már elmondtam, január 21-én eh, itt van a nyitott kérdés az alelnöknek, itt a szakbizottságban Hét hónapja, hogy megalakultunk, és a hét hónap alatt mi vagyunk az egyetlen szakbizottság a parlamentben, amelyik egyetlen alelnökkel működik. Ez túlszott munkát jelent az elnök és az alelnök számára, mert négy alelnökkel szokott működni ez a szakbizottság, ezért úgy döntöttem, hogy március 16-án meg kell választani a még hiányzó alelnököket, és, és végül teljes, ezért találhozom még egyszer, végül teljes létszámban tudunk működni az alelnökök szintjén is. Tehát március 16-ára döntést hozunk. Pont. Kérem tájékoztassák, én is tájékoztatni fogom a koordinátorokat, illetőleg a parlament elnökét. Ezzel ráterünk a negyedik napi rendi pontra. David Bizli az első vendégünk, az ENSZ él, világélelmezési programjának ügyvezető igazgatója, Ferreira kolléganő, itt van? Úgy látszik. De Ferreira mondja, is üdvözlöm, de Bézli úr itt van, örülök, hogy eljött a mai napon közénk. Itt egy hosszú távú együttműködés alakult ki számos területen a világon, főleg területeken és az, e, az EU-nak is lehetővé teszik, hogy a kapacitást növeljük. Egyébként pedig az EU-nak megfelelő információkat biztosít a terepen kialakult helyzetről, hol a korruptív válsághelyzet és hasonló. Egyébként pedig szeretnénk az együttműködés lehetőségeit külön megvizsgálni, mai napon hogyan tud az EU részt venni a világélelmezési programjában. Bizli úr? Itt a humanitárius helyzetről fogunk beszélni, külön kitérünk majd Venezuelára. Köszönöm szépen. Egy néhány kommentára nyitnám, és mindenek előtt a válságokról szeretnék beszélni. Mi vagyunk a világ legnagyobb humanitárius szervezete, műveleti szervezete 2019-ben, mint 8,3 milliárd dollárt tudtunk költeni, és az ENSZ-ben kialakult egy rendszer, ugye korábban nehézkesen működött a rendszer, hogy általában azt szokták mondani, hogy az ENSZ nem igen hatékony, de időközben azt kell látni, hogy mi kialakítottuk a legnagyobb rendszert a világon, a világélelmezésben, és azt gondolom, hogy óriási tapasztalatokat gyűjtöttünk, én vagyok az egyik vezető, célokat határozzuk meg, közben mérjük, hogy hol, hogy alakul ez, nagyon konkrétan működünk, és minden országra nézve kialakítottunk egy stratégiát, célokat tűztünk ki, de sajnos egyre több a válság a világon, és rendkívüli mértékűek. 2019 nagyon rossz év volt, őszintén szóval 2020 még rosszabb lesz ha megnézzük a különböző válságokat a világon, egy néhány év alatt 8,1 néhány milliárd dollárra növekedett a költségvetésünk pár száz, 400 millióról, és természetesen a leginkább stratégiai helyzetben vagyunk. Az adófizetők, a német, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, EU, bárkinek a pénzét a legjobban költjük el, mert az embereknek meg kell érteniük, hogyha a biztonságra gondolunk, akkor az élelmezési biztonsággal kell foglalkoznunk először. Ez az első alkalommal vált világos az elmúlt évben, hogy szembenéztünk a valósággal. biztonság nélkül nincsen egyéb biztonság. Az elmúlt 200 évben, ha megnézzük a tényeket, például 1,1 milliárdról 7,5 milliárdra növekedett a lakosság száma. Hogyha összességében nézzük az éhezést, 200 évvel ezelőtt az emberek 95%-a szegény volt, és 80%-a abszolút szegény volt, és időközben ez lényegesen csökkent, tehát óriási eredményeket tudtunk elérni az éhezés, a szegénység területén, de ha ezt kijelentem egyrészt, ugye, hogy kevesebb, mint 10%-ról beszélünk, olyanokról, akik még mindig 770 millió embert jelentett két évvel ezelőtt, ez a 10 százalék, akik de most már 820 milliónál járunk, tehát azt látjuk, hogy az éhezők száma növekedett, és az extrém éhezők száma, özök, akik tényleg az éghalál küszöbén állnak, 18 millióról 115 millióra növekedett. Ők azok az emberek, akik túl akarnak élni. Az életükről szól ez a történet, és ezért van szükség a mi programunkra, ha megnézem, 85 millió embernek biztosítjuk élelmiszert nap, mint nap, és ha megnézzük az ő környezetüket, és két-három évre visszatekintünk, jó lenne meg kell tudni, mi történik a konkrét helyeken. Mi látjuk, hogy mi történik az ISIS, Boko Haram, stb. Látjuk a menekülteket. Mi mindent látunk, mert kint vagyunk a terepen. Mi ott vagyunk, ahol az érintett emberek, a sérülékeny emberek kivannak téve, ahol a válság van, amelynek természeti katasztrofa az oka, vagy a kormányok, vagy az ellenzékiek harcolnak. És mi okozza, hogy megint nő az éhezők száma első alkalommal hosszú idő után az egyik, az az emberi okozta konfliktus, Jemen, Dél-Szudán, Szíria, Líbia, stb. Ilyen helyekről beszélünk. A másik pedig a <clears throat> szélsőséges klimatikus viszonyok, ciklonok, hurikánok, ezek destabilizálják a környezetet, kialakul az árvíz, a szárasság, az aszály, az Egyesült Államokban konzervatív barátik azt mondják, meg kell nézni az éves hőmérsékletet. Nem nagyon változott ez, hogy a csapadék mennyiség, de hogyha a szezonális megoszlást nézzük, tehát hogy egyik évszakban óriási áradások vannak, a másik évszakban pedig óriási asszály, és ezért az egész világon az emberek, mindenek előtt a szakelevezetről kell beszélnünk, ki vannak téve rendkívüli módon a klímaváltozásnak. Tehát itt van az ember okozta konfliktusok, klímaváltozás, és ha ez még összeadódik, akkor a Boko Haram, az Al-Qaida, az ISIS, szakelővezetben miért pont ott vannak, mert ott ez összeadódik, itt destabilizálódik egy egész térség, és hogyha megkérdezték volna két évvel ezelőtt, hogy mi a jó hír, én azt mondtam volna akkor, hogy Szudán lesz a, a pozitív példa, de az elmúlt hat hónapban egyre inkább azt hiszem, hogy Szudán egy ö, ilyen varázspont a történelemben. Nagyon optimista vagyok, de nagyon aggódom egyrészt azért, mert a vezetők egyre inkább megpróbálnak megbékélni és megfelelő utat találni. Megkérdeztem a szudáni vezetőket és a lázadók vezetőit is, és Dél-Szudánban azt mondták, igen, ők, van egy elképzelésük a világról, ahogyan ez működne, éppen ezért az együttműködés kialakulhat. Abdelaziz és a miniszterelnök igyekeznek valahogy megbékélni. De másrészt nagyon aggódom, mert nem vagyok biztos abban, hogy a nemzetközi közösség képes eleget tenni ennek a fejlődésnek. Elég gyorsan tud reagálni, hogy stabilizáljuk ezt a nagyon törékeny területet. Ha nem gyorsítjuk fel a fellépésünket, és nem tudunk azonnal reagálni, akkor sokkal rosszabb helyzet alakulhat ki, mint amit korábbról ismerünk. És ha erre sor kerül, akkor törékeny helyzet alakul ki, olyan, ahogy önök ezt el se tudják képezni, Etiópia is törékeny, ne felejtsük el, nagyon hatékony, Szomália, Szomália is elindult a helyes irányba, stb. Um, Kingalfasa, Mali, uh, Nigéria, stb. Tehát, eh, hogyha itt beindul egy dinamikája, mindenek előtt a szahelevezetből kiindulva, akkor több ezer, sok-sok ezer embert megöltek már ott egyébként, és milliókról van szó, akiket érint ez, iskolákat zárnak be, kórházakat fognak bezárni a szélsőséges csoportok miatt. Itt egyébként az ENSZ-ről ki, hogy esetleg katonákat küldenek a szakelőzövezetbe, volt egy ilyen plegyka, és felhívtam a barátaim mindenkit, a hírszerzőket, a Költségvetési Bizottságot, stb. Hogyha ebbe belementek, az egy katasztrofa lesz, ha tényleg katonák küldtök oda. Én nem katonai értelemben teremtek biztonságot, én élelmiszerbiztonságot akarok, de hogyha mi egy a fajta biztonságot meg tudunk teremteni, de akkor a szakel az adott esetben elszabadult és itt multilaterális megoldásokra van szükség. Itt a Pennsylvania Avenue-n, amikor ott dolgozunk, az 1,9 milliárd dollár volt a költségvetésem, most pedig 5,9 milliárd 2016-ban. Most nem, 3,4 milliárdnál tartunk most. Trump elnök úr, a demokraták, a republikánus vezetők a szenátusban menj el és mondd meg az, amerikai, az európaiaknak, hogy, hogy, hogy nem támogatjuk őket, mi értjük a helyzetet a közel-keleten, közép-keleten, és azt kell, hogy mondjam, én azt mondtam nekik, a németek, az Egyesült Királyság és más európai nemzetek szintén beszálltak a támogatásba, ezért köszönöm szépen az Európai Uniónak 600 millió dollárral szállt be, plusz a tagállamok 2,5 milliárdot biztosítottak 2019-ben. Ez egy jó hír mindenképpen, a nemzetközi közösség úgy tűnik, hogy részt vesz ebben. Ami rossz, rossz hír az, hogy hát sajnos ez nem lesz elég. Az EU, a tagállamok, az Egyesült Államok és más nemzetközi szervezetek még többet kell, hogy tegyenek olyan erőfeszítésekre lesz szükség, ami ilyenekre nem került sor második világháború óta. Ezen afrikai országok óriási nehézségekkel szembesülnek. Ez példanélküli. Hogyha most nem avatkozunk közbe, akkor ennek katasztrofális következményei lesznek. Még egy dolgot szeretnék elmondani, hogyha az okokat nem oldjuk meg Szíriában, mondok egy nagyon egyszerű példát. Szírián, Szíriában ellátni vallak, ez 50 centet jelent naponta, és ez, ez egy még dupla egyébként a szokásos összegnek, mert háborús övezetben támogatunk szíriak, akik Damaszkuszban éltek. Hogyha Brüsszelben lennének, vagy Berlinben, a humanitárius csomag 50 és 100 euró között lenne naponta. Plusz? Ők úgysem akarnak elmenni otthonról hogyha megkérdezzük a menekülteket, a hontalanná váltakat, akiknek mi igyekszünk segíteni, két, három, négyszer forognak az emberek a saját hazájukon belül, mielőtt tényleg elhagyják a hazájukat. Csád, Niger, Burkina Faso, Mali, Líbia, szóval sorolhatnám tovább. Az emberek nem mennek el olyan gyorsan. A migráció csökkenthető, mérsékelhető, hogyha a, kezeljük az okokat. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor viszont a következmények súlyosak lesznek. Folytathatnám ezt még minden esetre minden mások koronavírus, Idlib, Szíria, csak a napi híreket kell megnézni. Tehát nagyon színes képet kapunk. Mi a, az élelmiszert a béke fegyvereként, a megbékélés fegyvereként használjuk. Ezt szoktam mondani az extrémizmus, a szélsőségesség ellen lépünk fel, a migráció ellen lépünk fel, és ezért ennyire kritikai fontosságú az önök támogatása. Most természetesen nem tudok minden egyes országra kitérni, talán Jemenről, Szíriáról is, Észak-Koreáról is lehetne beszélni, számos más országról. Ha mennyiben ez érdekli önöket, kérdezenek rá, szívesen reagálok, de elnök úr, nem tudom önnek milyen én minden esetre jöjjenek el hozzánk a központunkba, láthatják, be tudjuk mutatni, hogyan mozognak az emberek, milyen irányba, térképeink vannak a kábítószer útvonalakról, az embercsempészek útvonalairól, stb. stb. Meg be tudjuk mutatni, hogy mi a, mi a helyzet a terepen, minden van, és rá tudunk mutatni arra az embereket, mi foglalkoztatja. Egy rövid történet. Mi ugye élelmiszer szállítunk oda, ugye ez egy más világ pillanatnyilag. Amikor a programot 50, 60, 70-es évek kialakították, akkor itt volt fejlesztési segítség és humanitárius segítség, de itt két külön területen kezelték. Most rugalmasak vagyunk abban, mert a világ is változik, ami a problémákat érinti a mai napon, más problémák ezek, mint 20-30-40 évvel ezelőtt Éppen ezért a humanitárius dollárokkal is másképp kell bánni. A szahelövezetben például, hogyha humanitárius pénzeket használunk fel, és ott voltak a kedvezményezettek, de ott az emberek túl akarnak élni, szabadok és függetlenek akarnak lenni. És hogyha megnézzük a programunkat, mi adunk nekik élelmiszert, de igyekszünk biztosítani, hogy maradjanak a helyükön, és a halászok is túl tudjanak élni. Tehát több millió hektár földről van szó természetesen, óriási területekről. Ezeket meg kell művelni, foglalkozni kell vele. Ott persze van áradás, van asszály ott is, ezért meg kell építeni a megfelelő ö, tárolókat. Ezeken a területeken a nőket általában elnyomják, de mi ugyanúgy bánunk a nőkkel, mint a férfiakkal. És látni kell, hogyha a nőknek lehetőséget adunk, amikor büszkék lehetnek, amikor tulajdonuk van nekik is, és igen, a világ élelmezési programban részt vehetnek, és arról van szó, hogy a nők is kimennek, és ne, azt mondják, nem csak a családomat látom, nem csak a falomat, hanem ki tudok menni a piacra, eladom. Van mit eladnom, és akkor elindítjuk a programokat, az iskolai tejprogramokat, stb. A migráció leáll onnantól kezdve. Az ISIS, Al-Qaida esetében visszaérnek a helyzettel. 12, 13, 14 egy éves gyerekek dolgoznak igen. Tehát pontosan nyomon tudjuk követni gazdaságilag, hogy mi történik. Sokkal olcsóbb az okokat kezelni a terepen, mintha nem tesszük. És ez minden egyes országnak nemzetbiztonsági érdeke Európában is. Ezért egyenlőre köszönöm, hogy elmondhattam a beszédemet, most pedig szívesen állok rendelkezésükre, elnök úr. Thank you. David Beasley for these introductory remarks. Köszönjük szépen David Beasleynek ezt a bevezető prezentációt. A kollégáknak most 30 percük van arra, hogy eszmét cseréljenek a vendégünkkel, az élemezési Világprogram vezetőjével. Nagyon érdekes volt, amikor Szudáról beszélt, hiszen lesz egy delegációs látogatásunk Szudánban április elején. Nagyon jó volt hallani, hogy ön milyen pozitívan beszél a szudáni helyzetről, azzal szemben, amit néha látunk a tévében, vagy olvasunk a hírekben. Most annak ki a szó, kérem, hogy három percben szólaljanak fel. Az EPP részéről Kobilius úr az első felszólaló. Köszönöm szépen. Igazgató úr, lenyűgöző, mit csinálna. Nagyon egyszerű kérdéseim lennének. Azt mondta, hogy a költségvetés növekedett 45 re 8,5-re. Mit szeretne ön látni? Mi lenne az ideális költségvetés? A második kérdésem a klímaváltozásra vonatkozik. Mit jósolnak? Hogyha megállapodunk abban, hogy van klímaváltozás, növekednek a hőmérsékletek, ez azt jelenti, hogy problémák lesznek Afrikában, illetve még erősödnek itt a problémák. Mit becsül, mi lesz tíz év múlva? Vannak-e becslések, és milyen költségvetésre lesz szükség ahhoz, hogy stabilizálják a helyzetet? Válaszolni akar most egyből? Rendben. Szerintem a válasz 12 milliárd dollár, hát millió milliárd, nem mindegy. A humanitárius válság helyzetében valódi élelmiszerbiztonságot akarunk, és ehhez több pénz kell. A stratégiai programjainkon belül azt láthatjuk, hogy kell egy átfogó stratégia, hogyha hurikán, ciklon merül fel, 12 milliárd dollár lett tehát a válaszom, ami aztán a klímaváltozást illeti. A barátaimnak különböző véleményeik vannak a klímaváltozásról. Hát azt lehet vitatni, mi okozza a klímaváltozást, én ebben nem akarok beleszólni, de hadd beszéljek arról, hogy mit látunk a valóságban. Mi változik. Arra számítunk, hogy az elkövetkezendő 20-30 évben 200 millió embernek kell elhagynia a hazáját a klímaváltozás miatt, ezt már most is láthatjuk. 95 millió emberre borzasztó negatív hatással van a klímaváltozás, 29 millióan éheznek csak a klímaváltozás miatt a 115 millióból, amire utaltam az imént. Mi a következőt szeretnénk. Lássunk egy példát Afganisztánban. Hagyományosan élelmiszert hozunk be az országba, és odaadjuk az embereknek. Aztán, hogyha jön egy áradás a hegyekből, vagy jön egy asszály, az tönkreteszi a termést. Az Egyesült Államok, mint donor ebben a helyzetben azt csinálja, hogy kívülről hoz be élelmiszert, illetve a legproduktívabb területeken találkozunk a gazdákkal, és egy megállapodásra jutunk, hogy ilyen mennyiséget, ilyen minőséget, ilyen áron tudunk biztosítani. Így tehát jobb eszközöket tudunk biztosítani. Afganisztán egyik területén, tehát gazdasági lehetőséget teremtünk ezzel, és aztán az élelmiszert elviszük a természeti katasztrófáltal sújtott területre, és ezzel rehabilitáljuk a tájat. Így amikor újra áradás lesz, vagy asszály, akkor meg lesz a megfelelő infrastruktúra hozzá. És egy falusi vezetővel beszéltem, itt megkérdeztem tőle, hogy mennyire más az életük, és nagyon büszkén válaszolt, azt mondta, hogy a gyerekeink most már nem mennek el otthonról, a gyerekeink most már nem csatlakoznak a Talibánhoz, vagy a kormány ellenes lázadókhoz. Most már reménykednek, mert most már van öntözés a szárazság idején, hogy háradás van a vizet el lehet vezetni, és most már megváltozott a világ a múlthoz képest. Ez a különbség. Tehát tehát oda megyünk, rehabilitáljuk a tájat, és a kedvezményezettek ebből jól járnak. Múlt évben 6-7 millió fát ültettünk, hatalmas területet rehabilitáltunk, és 15 ezer kilométer utat építettünk, együttműködve a kedvezményezetekkel, több ezer út, csatorna, tá, víztározó jött létre. Mi a világban a klímaváltozásra megoldásokat keresünk, és az emberek a területen meghalnak, hogyha nem lépünk fel azonnal. Rövid távú megoldásra van szükségünk, hogy az érintettek túlélhessék a helyzetet. Ez nagyon dinamikus különbség a terepen, mint amit pár évvel ezelőtt láthattunk beszélhetnénk Dél-Afrikáról, vagy sok más területről, most én csak a jéghegy csúcsáról beszéltünk, de nagyon nagy aggály ez, és új, folyamatosan újra a programjainkat, és megpróbálunk rugalmasan dolgozni az alapjainkkal, hogy megfelelő megoldásokat tudjunk biztosítani a, terület, a terepen, hiszen nem olyan egyszerű helyzet, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Simosevics úr, SND. Thank you very much. Uh, uh there was a delegation. Köszönöm szépen. Volt egy delegáció múlt októberben, amely elment az önök központjában New Yorkba, és a főtitkártól, aki ugyanezekért a dolgokért felel, kérdeztem valamit. Amit ott láthattunk, az igen csak lenyűgöző volt, és amit ön ma itt bemutatott, az is lenyűgöző volt, és nagyon fontos, és azt gondolom, hogy a tevékenységeiket nagyra kell értékelni. Lenne két kérdésem. Az első az, hogy ha jól értem, egyre többször a hagyományos segítségnyújtás helyett tehát élelmiszer biztosítása helyett úgy döntenek, hogy készpénzzel támogatják a helyi problémákat. Milyen kritériák, a kritériumok alapján döntenek az egyik vagy a másik mellett? Említett Észak-Koreát a támogatandó országok között. El kell mondanom, hogy ez kicsi meglep engem, sőt, ez újdonságként hat. Tudna erről, tudna erről még részletesebben beszélni. Okay, would you like to comment immediately? Hogyha szeretne most válaszolni, akkor megadom a szót. Amikor három évvel ezelőtt elkezdtem itt dolgozni, akkor nagyon hezitáltam a készpénz miatt, hiszen rossz emberek kezébe is kerülhet. Ugyanakkor a csapatom elmagyarázta, hogy hogyan is használjuk a készpénzt, mikor használunk készpénzt, és milyen lehetőségek vannak arra, hogy biztosítsuk, hogy a donoroktól jövő pénze megfelelő emberek kezébe kerüljön. Ekkoriban 300 millió dolláros volt a készpénztámogatásunk napjunkban, ez 2,1 milliárd. Lássuk Jement. A hútig élelmiszertámogatás, növekszenek az élelmiszerárak a válság miatt, ahogy Szíriában is nem akarom most részletekről beszámolni a húti dinamikákról, de hogyha itt nem élelmiszert használunk, hanem készpénzt, és a biometrikával biztosítjuk azt, hogy minden kedvezményezett valóban a célzott kedvezményezett az hasznos lehet. 30 millióból 12,8-at érint ez az élelmiszer növekedés. Hogyha készpénzre segítünk, akkor segítjük, felpörgetjük a helyi gazdaságot, és így le tudnak menni az ára. Aki 17 millió ember tudunk segíteni. 5, évvel ezelőtt az USA csak élelmiszerre támogatta az országot. Most a 3,4 milliárdnak a nagy része készpénz. Miért jó ez? Azért, mert nagyobb a rugalmasság. Így tehát mi készpénzt kérünk a kormánytól, hogyha ö, valamiből hiány van, akkor azonnal tudunk, fel tudunk így lépni. ugyanakkor élelmiszerrel is támogatjuk a területet Szíriában, ugyanis, hogyha nincs piac, akkor be kell hozni az élelmiszereket, és aztán, hogyha stabil a, a piac, akkor biometrikával meg tudjuk előzni a, a csalás, lopást, stb., és így tudunk készpénzes támogatást is nyújtani. A biometrikus, a digitalizáció segít. Most már a kedvezményezetteink 50 közül 50 milliónak a digitális adataival is rendelkezünk. Élelmiszereket, az élelmiszerek és a készpénz esetén is használjuk a biometrikát. Sokkal jobb most már a rendszer integritása. Most, hogy a digitalizáció mellett a biometrika is megvan. Minden országban vannak perimétereink, és a munkatársaink, a szakértőink a részleteket is megvizsgálják. Minden egyes országban azonban megbeszélést folytatunk erről, hogy ha például Libanonban élelmiszereket viszünk be, több millió embert etetünk. Hogyha kivonulnánk Libanonból, annak katasztrofális gazdasági következményei lehetnek. De készpénzes rendszer alapján működünk. És hogyha itt élelmiszert hoznánk be, akkor az tönkretenni az élelmiszerpiacot rengeteg libanoni számára. Tehát felmérjük a mezőgazdasági mindenféle érdekeket, és megállapítjuk ez alapján, hogy mi a legjobb modalitás. És aztán pedig ezt megbeszik a donorral, aki közbelép és finanszíroz ezt vagy azt. Libanonban például 500 kis üzletet azonosítottunk, Például egy szíriai menekült bemegy egyfajta hitelkártyával, lehet, hogy ez biometrikus vagy nem, vásárolhat ebben a boltban. Ez azonban stimulálja a helyi gazdaságot, és segít stabilizálni a gazdasági helyzetet. Ugyanakkor nagyobb rugalmasságot és szabadságot biztosít a menekülteknek, és normálisabb életet élhetnek így. Ezt még folytathatnám, folytathatnám a sort. Ó, Észak-Korea. Észak-Koreával tárgyalásokat folytattunk, és jó pár donor megjelent itt, és nagy a hatásuk, nagy hatást gyakorolnak. Körülbelül fél millió ember támogatunk itt. Nyáron végeztünk egy felmérést, illetve őszelején, és Észak-Korea nagyon aggódott a helyzetünk miatt, mi tárgyaltunk velük, a hozzáférésről, függetlenségek, függetlenségről. A donorok ugyanis aggódtak, hogy a célzott kedvezményezettek, akik élelmiszert kapnak, ezt katonai célokra fordíthatják, úgyhogy megbeszéléseket folytattunk, aztán konklúziókra jutottunk, és Kína több száz ezer tonna élelmiszert ajánlott fel. És a mi fokozott szerepünk véget ért amit ma nem tudunk, illetve sokan dolgoznak ezen, hogy hát javul a helyzet Kína támogatásával, de nem tudjuk, hogy most ez hol áll pontosan, próbáljuk felmérni a valóságot, és a koronavírus nagyon ö, komoly hatást gyakorolt a régióra. Most próbáljuk felmérni azt, hogy mit is kellene tenni Dél-Korea is nagyon nagy mennyiséget ajánlott fel, és Észak-Korea egyelőre ezt nem fogadja Jelenleg Svájc, Svédország, Oroszország és Kína biztosít pár millió dollárt, és Oroszország is segít, de még mindig mi vagyunk a legnagyobbak, a kínaiak mellett az észak-koreai rendszerben. Köszönöm szépen. A Dínyútól nem érkezett. És a zöldektől Langenzíben asszony. Köszönöm szépen a kérdésemet németül. Köszönöm szépen az előadását, a beszámolóit. Szíria régióra, vagy hát konkrétan közel-kelettel Szíriával szeretnék foglalkozni. Ez geopolitikai szempontból egy proxy háború, egy báb háború, egy olyan vita, amely 900 ezer menekültet okozott, 16%-uk gyerek és fiatalkorú, az idlibi menekülés tulajdonképpen ez egy deeszkalációs zóna lenne. Ah, there's no trans... Oh, okay. I didn't know. <laughs> I restart? Ha? Kezdhetem? Egy, kettő, három. Herzlichen Dank. Köszönöm.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 Tehát a szíriai háború, ez egy báb háború, ez valójában nem polgárháború, hogyan ezt nevezni szokták itt. 900 ezer menekültről beszélünk, 60 százalékuk fiatalkorú és gyermek. Ezt nem látjuk igazán, a közvélemény ezt nem fogja fel és az idlibi menekülés, az úgynevezett deeszkalációs zónából a menekülés, az egyik legveszélyesebb dolog, amit tenni lehet pillanatnyilag. Önök segélyszervezetként a világ egyik legnagyobb segélyszervezeteként 1,1 millió emberről beszélünk, akiket el kell látni hónapról hónapra. Szíria észak-nyugati részén egyébként pedig megint csak a szomszédos országok is érintve vannak az ottani konfliktus miatt. Hogy foglalkoznak ezzel? Törökország minden ami nemzetközi jogi megállapodás ellenére mint egy tízezer sátrat kíván felállítani, és ott embereket elhajazni, tehát a német kormány ezt tolerálja és elfogadja. A kérdés tehát most az részemről, ez az egyetlen pragmatikus megoldás, hogy a humanitárius katasztrófát kezeljük, milyen konkrét kihívásokat lát nap mint nap a terepen. A második kérdése pedig a következő, megint csak felmerül a humanitárius folyosok követelése. Hogyan látja ezeknek a megfontolásoknak a végrehajthatóságát, milyen konkrét paraméterek azok, amelyeket itt alkalmazni kell. De természetesen le kéne állítani a háborús cselekményeket azonnal. Egyébként pedig a külügyi megbízott az EU részéről felhívta a figyelmet arra, hogy vannak vörös vonalak, egyszerűen nem szállítunk, vagy nem támogatjuk az Assad rezsim újjáépítési törekvéseit, és hát ezt nem segítjük elő. És mit jelent az a vörös vonal az önök számára, az ön szervezete számára? Ennyi lenne részemről egyenlő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Langzibna asszony. Azt javaslom, hogy még egy, egy, egybe fogunk most két hozzászólást, és akkor Bízli úr ezzel lezárhatja. Anna Fotiga. Köszönöm szépen. Köszönöm, igazgató úr. Örülök, hogy meghallgathattuk a véleményét, és hogy eljött az Európai Parlamentbe. Köszönöm egyébként önnek és a munkatársainak is kérem juttass el nekik köszönetünket azért, amit a világélelmezési program biztosít, de hát ennek ellenére vannak nehézségek, és az elmúlt időszakban is voltak ilyenek. Azt hiszem, hogy a jelenlegi tevékenység tényleg komoly eredményt jelent. Most pedig az előző kérdéshez csatlakoznék egyfajta módon figyelembe véve a különböző hmm, szereplőket Szíriában napjainkban, hogyan látja annak a lehetőségét, hogy hatékonyan reagáljunk ilyen válságokra, mint például konkrétan az Idlibi, ahol nyilvánvaló, hogy különböző árut kell biztosítani. Nyilvánvalóan nem csak élelmiszerről, hanem a fűtésről van szó, szóval ez egy tényleges humanitárius válság, amivel ott találkozunk, az adultápláltság egyre inkább elterjed, és ez hozzájárul ahhoz, hogy adott esetben a járványok is megjelenhetnek, hiszen ez ilyen körülmények elősegítik ezt. Másrészt pedig Afrikában hatalmas kínai elköteleződést, jelenlétet látunk. Hogyan látja ezt, ön ezt a válságot? Hogyan kívánnak önök tevékenykedni? adott esetben járványok megjelenések. És tehát, tehát az egészségügyi ellátás is rendkívül fontos lenne van-e külön programjuk, programjaik arra, hogy mit kezdenek a gyermekekkel, akik súlyosan alul tápláltak. Itt, itt, itt ilyen kisebb mértéki programok voltak ilyenek, tehát Kongóban például úgy gondolom, hogy nagy szükség van arra, hogy különböző módon kell ezt kezelni, nem csak arról van szó, hogy élelmiszert szállítunk. Chris Peters az utolsó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves elnök úr, mindenképpen szeretnék gratulálni az igazgató úrnak a jó munkához, amit elvégeztek, és amit a jövőben is nyilván végezni fog. Nagyon konkrét kérdésem van, Pillanatilag óriási probléma Szomáliában, Kenyában, Etiópiában. A sáskajárás. Ö, ö, ö, több mint 200 tonna élelmiszer pusztul el nap, mint nap a sáskajárás miatt, a sáskák milliárdjai miatt, és a klímaváltozás mozaikjába ez beilleszthető valahol? Hogy tudjuk ezt megelőzni például, hogy ilyen masszív katasztrófákra sor kerüljön? Mert, ha jól értem, több mint 15 millió ember marad élelmiszer nélkül. Köszönöm szépen, egy utolsó kör utána 5 perccel 15-be kell fejeznünk. Hát jó, persze Szíria volt az első kérdés. Több mint mondjuk Szíria négy és fél nyolc millió között ember él Szíriában, tehát azt láthattuk, hogy az elején csökkentek az árak, 22 milliós népről van szó egyébként, de a konfliktus miatt ugye egyre inkább növekedett, az árak elkezdtek visszafelé menni, és magasabbak lettek. A legtöbb or, az ország legtöbb részén javul a helyzet egyébként, most függetlenül a hatalmi kérdéstől, Idlibben van még válság, egyébként nem napról napra változik a helyzet, hanem óráról órára, hogy úgy mondjam gyakorlatilag ö, óráról órára váltják egymást megszállók. Itt a szíriai török határ, amit itt látunk, ez az, amit a rózsaszínű, amit a szíriak szálltak, meg a törökök, aztán a lázadók is ellenőriznek még egy területet, és itt vannak a frontvonalak nyilvánvalóan. De a hogyha élelmiszert akarunk szállítani, akkor először a konfliktust kell lecsendesíteni, és mindig van valaki oroszok, törökök, hutik, stb. Tehát bármilyen háború is van szó, akkor de be kell menni teherautókkal, ez világos a frontvonalakba, és ez nap mint nap változik. 850 ezer embert segítünk az idlibi övezetben. 450 ezer hontalan emberről van szó, akit elűztek a hazájukból, de rövid időre, de 850 ezer embert érint ez Idlibben. A legtöbb élelmiszer, amit odaszállítunk, egyébként Törökország felé érkezik. Tehát, hogyha megérkezik az áru Szíriába, akkor egy alapvető probléma éppen ez a terület. És a tárgyalók, mint már mondtam, hogy lehető legjobban bejussunk ide a következő két hétben, a humanitárius koordinátorunk többször elutazik oda, nagyon aggódik a helyzet miatt egyébként a megbízott, ami kialakult a terepen. Az időjárás egyre rosszabb már önmagában, ugye ez, a, ez ott a téli, és meglehetősen hideg téli szezon, és folyamatosan törődni kell az emberekkel. Nagyon súlyos a helyzet pillanatnyilag. Folytathatnám még tovább Szíriával kapcsolatban, és persze mi segítünk 6,5 millió ember, Jordániában is vannak, Törökországban is menekültek, stb. Tehát ilyen számról beszélünk. A koronavírus nem sokan tudják, hogy az élelmezési programunk, a vilá- élelmezési világprogram, mi vagyunk a legnagyobb ilyen jellegű operátor, ami üzemeltetője. Tehát mint emlékezzünk az ebolára vagy a koronavírus, tehát itt van egy járvány, ez általában Afrikában van, és akkor vannak ilyen visszaszorítási, elhatárolási mechanizmusunk, ezt ugye általában mondom csak, de vannak erre mechanizmusok. Igyekszünk az emberek mozgását ezeken a területeken korlátozni, és azt mondjuk, hogy maradjatok ott, ott van szükség a támogatásra, és igyekszünk ott ezt a támogatást biztosítani. Ezzel visszaszorítjuk a betegséget, ez egy súlyos eset, Egyébként az UNICEF-fel dolgozunk, nagyon jó együttműködésünk van az UNICEF-fel, és úgy gondolom, mindenképpen óriási munkát végzünk az UNICEF-fel, nagyon jó együttműködésünk alakult ki, amit az elmúlt években többször csináltunk, az európai országok esetében, a DSN és egyebek, hogy beszerzünk bizonyos termékeket, aztán elvisszük Afrikába, ahol alultáplált emberek vannak de talán érdekesebb, mint Ruandában tettünk, hogy a hely, helyszínen igyekszünk beruházni, és ott az embereket, az ott élő embereket meggyőzni arról, hogy az ellátást maguk biztosítsák, és ez a gazdasági lehetőséget kínál az ott élőknek, és, mm, és de természetesen kívülről is kell szállítani a gyermekeknek. Mindenképpen pillanatnyilag Afrikában is beszerzünk árut 1,6 milliárd dollár értékben. Ezzel igyekszünk ösztönözni a helyi gazdaságot és újra rendszereket kialakítani. Ami pedig a sáskajárást illeti, küldtem egy tweetet három nappal ezelőtt, 76 millió dollárt költünk arra, hogy és ha megnézzük, 1,1 milliárd az élelmezési program, 76 millió vagy 1,1 milliárd Szudánnal, a Szakalövezettel, Etiópiával, közel-kelettel. Egyszerre nincs 1,1 milliárdunk, nincs, hogy erre költsünk, hogy e- ennek a kezelése. Hát, vagyis ö, ö, mi részt veszünk ebben, van egyfajta kapacitásunk, igyekszünk megfelelő hozzáférést biztosítani eszközökhöz, repülőkhöz, stb. logisztikai rendszerek állnak rendelkezésre, az ellátókat és az árukat tudjuk mozgatni, Kenyával, Ugandával is tárgyalunk például, ma délelőtt beszéltem, azt a sáskák most Dél-Szudán felé mozognak, az egyenlítő felé, amit már egyébként is különböző konfliktusok és árvizek tönkretettek. Tehát egyre rosszabb, a, a rossz helyzetet még rosszabbá teszi ez a sáskájárás, ami pedig a koronavírust illeti. Afrikában láttam egy beszámolót Kairóból, meg nem tudok mindenkivel beszélni. Igen, dolgoznak sokan kínaiak Afrikában. Nem tudom elképzelni, hogy ne érkezett volna meg ez az influenza Afrika egyes országában. Ezt egyszer nem, nem hiszem és hogyha járvány lesz belőle, akkor be kell indítanunk egy műveletet. Beszélünk már az ottani országokkal, hogy mire van szükség az adott esetben. És beszélhetünk még a madárinfluenzáról, a sertéspestisről, stb. Tehát sok minden foglalkoztat bennünket, de van árvizek, a, a, a asszály, a tüzek, tehát óriási nehézségek vannak az egész világon, a legkülönbözőbb helyeken a világon. Aztán nem is beszéltük még a földrengésekről, az embere okozta konfliktusokról. Tehát elmondhatom, hogy 2020-ban sok munkára számíthatunk. Tehát stratégiailag kell fellépnünk, és így tudjuk erősíteni azt a képességet, hogy ellenálljanak az érintett területeken az egész világon. Ezért beszélünk a német és más EU nemzetek vezetőivel, az ENSZ vezetőivel, az élelmiszerbiztonság alapvető fontosságú, hogyha az emberekkel akarunk beszélni az egész világon, mint már korábban mondtam, hogyha meg tudjuk, kezelni tudjuk ezt a kérdést, akkor a migráció összefüggésében kell ezt látni. Hiszen a szülők életben akarják tartani a gyerekeiket, és ez mindig is így lesz, és itt van a koronavírus, és más nehézségek, és a sáskanyarás, és a, remélem, hogy ez csökkent, de ami 2020-ban következik, annak egyelőre csak a jéghegy csúcsát látjuk. Elnök úr, köszönöm szépen egyébként, hogy megkapjuk az önök támogatását, és ne vonakodjanak, lépjenek kapcsolatba velünk. Mi, se, mi, nem, vannak embereink Szudában, Dél-Szudában, mondta, hogy odautaznak, ápolják a kapcsolatot, és mi igyekszünk hatékonyan elkölteni a pénzt, és egy utolsó megjegyzés. Talán a legnagyobb kérés, amit tőnök felé tehetek, az ENSZ rendszerében, a multilaterális kontextusban a leginkább az aggaszt, hogy az EU, a tagállamok az Egyesült Államok és más nemzetközi donorok stratégiai módon próbálnak együtt működni. Látom, hogy Németország itt csinál valamit, az ENSZ ott lép fel, az Egyesült Államok, stb. Az EU ez összességében nem vezet hosszú távon megoldáshoz. Stratégiai átfogó tervezésre van szükség a különböző nemzetek között. Mindenek előtt a törékeny, sérülékeny nemzetek kapcsán, mint Afrikában. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor a meglévő pénzt jól tudjuk elkölteni. Tehát jobb utakat, hidakat akarnak az emberek, és Csádba, Niger, Nigériába küldjük a pénzt, de hogyha ezt nem tegyük stratégiai módon, akkor ez százszor többe kerül. Tehát Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Rendelkezésükre állunk, ha kérdésük van, és az Európai Unió, az Európai Bizottság, a tagállamok kiváló szövetségeseink a mi munkákban. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez nagyon érdekes volt, ami pedig a konkrét témét illeti, hogyha Szudánba elmegyünk, vagy Libanonba megyünk, akkor meg kéne eh, próbálni találkozni ott a világélelmezési program képviselőivel. Köszönöm szépen, hogy eljött, köszönöm szépen, hogy megtartotta a beszédét dél-karolini akcentusát is meghallgattuk.